Colleagues, can I, I'm going to have to start the meeting. Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést, ugyanis 9.30-kor a biztos úr ellátogat hozzánk, és egy óra múlva már el is kell mennie. Tehát, hogyha becsúszunk ebbe az idősávba, akkor rá, tud, rá kevesebb időt tudunk szánni. Először az elnöki bejelentések következnek, és a koordinátorok. Okay, two bits of good Két jó hírt, vagy legalábbis egyet mindenképpen meg tudok önökkel osztani. A liberálisok titkársága Krisztin gyermeket vár. Ez tehát egy jó hír, augusztus végén várható az ér- a gyermek érkezése. And the second bit of... A másik hír pedig, hogy Szalikiani kollégánk hozzám hasonlóan elnökké vált. Ő most a Triesz környéki régió elnöke. Nem tudom kimondani ennek a régiónak a nevét, nagyon hosszú. Tehát a Triesz környéki régióban lett ő elnök. A koordinátorok üléséről szóló beszámolóval kapcsolatban az előadó kijelölése először is egy irányelv tervezettel kapcsolatban, aminek témája a maximális engedélyezett méretekkel rendelkező járművek és járművek közlekedése, az szocialisták és demokraták frakciója fogja ezt megkapni. Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség több éves finanszírozása a hajók viszonylatában. Ezt a zöldek fogják megkapni. És volt még egy nem jogalkotási jelentés, egy bizottsági dokumentum, az utasok védelme fizetésképtelenség esetén ezzel kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy nem cselekszünk. Ami pedig a személyzeti munkadokumentumot illeti a hatodik célkitűzés megvalósításával a bizottság útbiztonsági programján belül. A koordinátorok ajánlása szerint az elnök egy szóbeli kérdést készít elő a az útbiztonsággal kapcsolatban. Thank you. On opinions, A vélemények ebből több is született. Hm, gyorsan végigmegyek ezeken. A követés támogatása volt az egyik. A kommunikáció a kis- és középvállalkozások körében. A műanyag hulladékkal kapcsolatos stratégia, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, a fogyasztóvédelem pia- bizalomépítés a belső piacon, közös rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap, ESA, regionális és vidékfejlesztési alappal kapcsolatban. A nagysebességű elektronikus kommunikáció, Az európai gazdaság hosszú távú finanszírozása, ezzel kapcsolatban megvárjuk az ECON bizottság döntését. Az ECON szakbizottság eh, amennyiben jelentést készít, akkor mi eh, véleményt fogunk készíteni. De hogyha ők nem készítenek jelentést, akkor mi sem tudunk eh, véleményt alkotni. Az energiapolitikával kapcsolatban nem készítünk jelentést. A Horvátország monitoring jelentése és a Duna régióval kapcsolatos európai stratégia, így sem fogunk véleményt készíteni. A tiszta és energiahatékony járművek itt sem fogunk semmit elfogadni. Muscadini kolléga részéről egy állásfoglalás, a 20. Állás, eljárási szabály szerint ezzel kapcsolatban sem kell azonnal cselekednünk. A trilógussal kapcsolatos visszajelzést illetően a koordinátorok úgy határoztak, hogy a jövőben a szakbizottság viszket fog tartani, de zárt ülés keretében. Amikor legutóbb a szakbizottsági ülésen folyt ez a visszajelzés, tehát a tanács is hallgatta az információt, akkor azzal felfedtük a teljes tárgyalási stratégiánkat, tehát a koordinátoroknak az volt a véleménye, hogy a jövőben a trilógussal kapcsolatos visszajelzést nem a teljes bizottság körében, hanem zárt körű ülésen fogjuk megejteni. Az repülési időkorlátozásokkal kapcsolatos utánkövetést illetően a koordinátorok azt ajánlották, hogy június 18-án tartsunk ezzel kapcsolatban meghallgatást. Hívjunk meg két szakszervezeti képviselőt, két légitársaságot és az Egyesült Királyság polgári repülési hatóságát a nemzeti hatóságok képviseletében. Ezen kívül a bizottságot is meg fogjuk hívni egy jövőbeli koordinátorok ülésére, hogy adjon nekünk friss információt a jelenlegi helyzetről. A repülőtér csomaga kapcsolatban a tárgyalási mandátumot a koordinátorok megszavaztatnák a szakbizottsággal, ezt majd később fogjuk megtenni. A külső szakért, szakértelem kérdése. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a néppártot és a zöldeket szólítják fel, hogy válasszanak ki két javaslatot. Kok eh, alelnök eh, által eh, benyújtott javaslaton kívül. Május 8-áig kell benyújtanunk a véleményünket, és Léner úrnak az elnököknek kell választ fogalmazniuk egy levél formájában. Az egyéb kérdések körében pedig a francia vasúti adóval kapcsolatban a bizottságtól a bizottság választ adott nekünk, és most azt várjuk, hogy a francia hatóságok részletes választ adjanak a szabályszegési eljárásra. A koordinátorok tudomásul vették Schulz elnök úr levelét, és látni fogják ezt majd a súlyokkal és méretekkel kapcsolatos javaslatban is. A felhatalmazó rendelet az állami támogatásokkal kapcsolatban. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy az 50. szabály szerinti kérés értelmében csak angolul megfogalmaznak egy feszesebb időrendet. Ugyanis az Econ bizottsággal közösen készült el ez a napirend, és gyakorlatilag mindent elfogadtak, amiben korábban megállapodtunk. Ennyi a koordinátorok üléséről. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Oké, okay, Mr. Kancsen úr. Presidente, eh, ieri abbiamo parlato sul tema degli aiuti di Stato, no? Elnök úr, tegnap beszéltünk az állami támogatásokról. Egyértelművé eh, tettük, hogy ennek eh, megvannak a, a maga hátrányai. Erre szeretnék most visszatérni. Ugyanis ami jelenleg folyamatban van, az nem csak arra irányul, hogy állami forrásokat csoportosítsunk át, hanem az infrastruktúrára is hatással van. És attól félek, hogyha esetenként értékelünk minden állami beavatkozást Európában, akkor az káros lesz az európai iparra vonatkozóan. Az állami támogatások élénkítették az ipart. Például Milánó esetében az államnak refinanszíroznia kell a csődbe ment vállalkozásokat, és ez az infrastruktúrára is hatással van. Tehát egyrészt gyakorlatilag lehetetlenné tesszük, hogy az állam bármilyen mértékben is beavatkozzon. Ez egy sürgősen figyelmet igyeklő, igénylő kérdés. Semmi szükség pontosításra, ez teljesen világos, tegnap hosszan vitáztunk erről a szakbizottságban, és nagyon egyértelmű az álláspontunk. Lesz egy elnöki módosító, egy szóból fog állni, ez pedig az, hogy törlés tehát megállapodtunk az Econ bizottsággal, hogy ők is megpróbálják majd ezt törölni, és azok, akik egyben az Econ bizottságnak is tagjai, azoknak van ebben szerepük. Nem tudom, hogy mennyit sikerül törölni, de legyen nyugodt, tisztában vagyunk az, hogy milyen nehézségeket okozhat ez a javaslat, különösen a tömegközlekedés és a városi közlekedés területén. Én csak ahhoz tudok ragaszkodni, amilyen kérés az 50. cikk alapján érkezett. Ezt visszavonták, ugyanis az Econ szakbizottság megkapta a maga garanciáit. Erről most többet nem is tudok elmondani. Lichtenberger asszony. Egy megjegyzést szeretnék csak tenni. Ha Olaszországban koncesziókat adnak, akkor ez olyan és ez elfogadhatatlan körülményeket eredményez, akkor ezzel is foglalkozni kell. Ezt nem kezelhetjük úgy, mint egy egyszerű koncessziót. Oké. Okay. Okay. Rendben. Engem inkább a közösségi közlekedés nyugtalanít, és ennek az elemei. Az állami támogatásokkal kapcsolatban az a baj, hogy abban mindenki egyetért, hogy a tömegközlekedésben ez egy külön kérdés. Mindenhol máshol ez a verseny, versenyi ügyi főigazgatóság ügye. Bárkinek megjegyzése a koordinátorok ülésével kapcsolatban? Rendben, kollégák, akkor most következik a szavazás. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Sassoli és Higgins kollégáknak nincsen kártyájuk, kinek nincs még? akkor elfogadom, a, ha a hüvelykujjukkal jelzik, hogy hogyan szavaznak. Mégis megvan? Akkor tehát csak Szaszóli úrnak nincsen. Akkor, kollégák, ellenőrizzük. Ellenőrzöm a szavazást, megnyitom. Pay attention. Everybody voted. Mindenki szavazott? Okay, vote closed. Lezárom a szavazást. Everybody be. Mindenki elégedett? Rendben, mindenki működik. Akkor kezdjük is el. Higgins úr jelentése, saját kezdeményezésű jelentés az elektronikus UDI és matricákkal kapcsolatos stratégiával. Első bekezdés 12-es módosító ajánl a Szender, ki támogatja, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük 26-os, megnyitom a szavazást. Plusz egy mellette. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadtuk. 29 2019, 19 ugyanis Szaszoli úr mellette van. Ah. We did not vote on compromise. Yeah, we have to go back to here. You can. There's no problem. There's no problem, but it's. Okay, hang on. Rendben. Várjanak, előre szaladtam a 25-össel, elnézést, ez az én hibám, feledkezzünk, hagyjuk ezt most. Második kompromisszum. Tehát második kompromisszum, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. Most szavazunk a 25-ösről, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os módosító, mellette, ellene, tartózkodás. Ezt kell ellenőriznünk. Tehát akkor ellenőrizzük a 26-ost. Everybody voted. Mindenki szavazott? Plusz egy mellette. Lezárom a szavazást. És nem fogadtuk el, ugyanis szavazategyenlőség van. Rendben, hárma, hármas kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Negyedik kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötödik kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, ötödik kompromisszum, megnyitom a szavazást. Szaszoli úr ellene van. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 45-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 46-os és 47-es azonos, két ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük 48-ast, megnyitom a szavazást. Szaszóli úr ellene van. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatodik kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 50. mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 57-es mellette, 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva negyedik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kiesik, kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Első mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Végső szavazás, megnyitom a szavazást. Szaszóli úr mellette van. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34 mellette, 5 ellene nincs tartózkodás, ezt elfogadtuk. Gratulálunk Higgins úrnak!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 helyettesítő, illetve a, annak a helyébe lépő földi podgyászkezelésre vonatkozó javaslat. Megnyitom a javaslatot Szaszoni úr, illetve a szavazás Szaszoni úr mellette szavazott, mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást. Tehát akkor 38 egy jel megszavaztuk a mandátumot. Leichtfried és Ugias féle szavazás, akkor először a Leichtfried féle javaslatról megnyitom a szavazást. A földi kezelés már megvolt. Akkor most a következőről külön szavazunk. A Lightfried féle része a repülőtéri csomagnak. Mindenki elégedett, lezárom a szavazást. Akkor Leichtfried úr is megkapta a mandátumot. Ugias féle rész, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ugias úr szintén megkapta a felhatalmazást. Kolicsek úr jelentése egy szavazás keretében. Lichtenberger asszony kíván szólni. Sajnálom, rosszul hallok ma. Az elején más sorrend volt, itt a szlotokról gondoltam, hogy szavazunk, ezt elfogadtuk, de ez volt az első, nem? Utána a Zaga féle jelentés én most itt eltévesztettem, úgyhogy szeretném bejelenteni a zöldek nevében, hogy módosítjuk a szavazatunkat. Ezt, tehát a Száda féle jelentés kapcsán nemmel szavaztunk. Ezt feljegyeztük a jegyzőkönyvben, rendben. A Lichtenberger asszony, én úgy gondoltam, hogy egyszerre szavazzunk, de végül is aztán kiderült, hogy nem de ennek ellenére a minősített többség megadta a mandátumot. Akkor tehát következik a Kolicsek jelentés, az Európai Unió és a légi közlekedés biztonsági európai szervezet közötti fokozottabb együttműködésről kitámogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. Rendben. Köszönöm, akkor ezzel a szavazást lezártuk, és akkor most eh, Kalasz eh, alelnök úrra várunk. Fél tizenegyre volt beütemezve, úgyhogy eh, kérem, hogy mindenki fogja vissza a támadásait. He's blocked in traffic, so... Elakadt valahol a forgalomban a biztos úr, úgyhogy 5 percet várunk.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 bring you back to order, please. Rendben, kollégák, mindenki foglaljon helyet. A következő napirendi pontunk, ami ismétlem, hogy egy órát vesz igénybe, Kallasz alelnök úr prezentációja a súlyok és méretek irányelvvel kapcsolatban. Tehát további habozás nélkül üdvözlöm körünkben Kallas biztos urat, és meg is adom neki a szót, parancsoljon. Good morning. Thank you very much. Jó reggelt kívánok, köszönöm mindenkinek, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Egy héttel ezelőtt a bizottság elfogadott egy eh, javaslatot, eh, amely lehetővé teszi a kamiongyártók számára, hogy eh, megteremtsék a jövő kamionját. Ez olyan társadalmi sürgető igényekre válaszol, amelyek eh, kapcsolódnak a környezetvédelem, a gazdasági hatékonyság és a közlekedés biztonság eh, témaköréhez. Több millió autó fog továbbra is eh, üzemelni az útjainkon. Mindenkinek az érdekében áll, hogy ezek a kamionok kevesebb üzemanyagot használjanak fel, kevesebbet szennyezzenek, és amennyire csak lehetséges, biztonságosak legyenek. A tégla a legkevésbé aerodinamikus tárgy, amit el lehet képzelni. Éppen ezért eh, fejleszteni fogjuk eh, a kamionoknak az alakját lekerekített vezetőfülkéjük van, lehet most már elől, illetve aerodinamikus flepek hátul, ami azt jelenti, hogy az közlekedés tisztább lesz, és ezzel meg fogunk spórolni 7,8 millió tonna széndiokszid kibocsátást egy tipikus 100 000 kilométert, évi 100 ezer kilométert guruló teherautó esetén. Emellett a vállalkozók üzemanyag számlái is 10%-kal csökkenhetnek, ami azt jelenti, hogy egy hosszú távokat befutó teherautó, amely évi 100 kilométert fut, évente 5000 eurót spórolhat meg, takaríthat meg üzemanyag költségekben. Én magam is biciklizni szoktam, és mondhatom önöknek, hogy egy kereszteződésnél nem túl jó dolog, biztonságos dolog egy teherautó mellé beállni, amikor jobbra fordul vagy balra a brit szigeteken, akkor lehet, hogy nem is látja a biciklist. Éppen ezért eh, az oldalra való jobb kitekintetőség az egyik leg a eh, kitekintés az egyik legjobb, az egyik legfontosabb eleme az új szabályainknak. Emellett eh, egy terelő alakja lesz a vezetőfülkének. Ez az új alak megakadályozza majd azt, hogy a gyalogosokat alacsony és biciklistákat alacsony sebességű balesetnél eh, maga alá gyűri a kamion. Ezek eh, ezen túlmenően gyűrödő zónát fogunk kialakítani a, kabin, a vezetőfülkék elejébe, és ez a frontális ütközések hatását fogja csökkenteni. Így évi 3-500 gyalogos és biciklista élete lesz megmenthető. Hölgyeim és uraim, az európai teherautógyártók, kamiongyártók a világ vezető gyártói. Ez igaz a kutatásfejlesztésre is. Ezek a cégek, illetve maguk a szállító cégek együtt 6 millió embert alkalmaznak szeretnénk eh, beindítani azt a folyamatot eh, ezzel a javaslattal, amely elvezet a zöldebb és biztonságosabb terautók gyártásához, eh, amelyekre a globális piacon szükség lesz. Remélhetőleg ez majd a munkahelyek teremtéséhez is hozzájárulhat. Egyes tagállamokban a teherautók harmada túlterhelten fut, ami az utak állapotát is lerontja, ráadásul versenytorzulásokat is okoz azon kamionosok közében, akik betartják a szabályokat, és azok között, azok kárára, akik azok előnyére, akik nem tartják be. Éppen ezért csúcstechnológiát képviselő súlymérő rendszereket fogunk bevezetni, amelyekkel az Unióban be lehet tartatni a szabályokat. Amennyiben kevesebb túlterhelt jármű fut az utakon, kevesebb lesz az utak elhasználódása, sérülése is. A mi javaslatunk arról szól tehát, hogy javítsuk a környezetvédelmi és gazdasági kihasználtságát, teljesítményét a kamionoknak. Ez a javaslat nem változtatja meg alapvetően a jogszabályokat. Az, hogy nagyobb kamionokat engedélyeznek-e vagy nem engedélyeznek egyes tagállamok, az a tagállamok lakosságára tartozik, és ez továbbra is a tagállamok döntésén múlik. Két évvel ezelőtt a bizottság egy kérést kapott, amely arra irányult, hogy mi van, hogyha két tagállam engedélyezi ezeket a nagy teherautókat, akkor azok vajon a határon átmehetnek-e? És ezt mi kiadtuk ezt a kérdést ezt kiadtuk ezt a kérdést a szakértőinknek, jogi szakértőinknek, és ők arra jutottak, hogy ebben az esetben átléphetik a határt ezek a kamionok a két ország között. Ezt egy évvel ezelőtt az Európai Bizottság írásba adta. Önök itt az Európai Parlamentben azt mondták annak idején, hogy nem elégséges egy ilyen levélben megadni ezt a tisztázó erejű felvilágosítást. A parlament azt mondta, hogy ezt a javaslatot egy jogerejű javaslatba kell felvenni, és ez most benne is szerepel ebben a javaslatban. Hölgyeim és uraim, végezetül tehát itt most mindenki nyer ezzel a javaslattal, alacsonyabb lesz a kibocsátás, növekszik a társadalom biztonsága, csökkennek a kamionüzemeltetők működési költségei, és ráadásul az ipar is lehetőséget kap, mégpedig a kamion gyártó iparág, illetve szektor. Köszönjük, biztos úr, akkor kikértek szót a koordinátorok között. Mrs. Lichtenberger, Mrs. Foster. Then other speakers. Aztán tovább. Mr. Ertug, Mr. Cott, Mr. Ferber, Mr. Kramer. Anybody else want to go on? Van még valaki, Van még valaki szólni. Rendben, akkor a javaslatom, hogy eh, jól gazdálkodjunk az idővel, hogy legyen ideje a biztos úrnak válaszolni is. Tehát négy percet kapnak a koordinátorok, eh, három percet pedig a többi képviselő. Gros úr, négy perc. És beindítom az órát. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni a biztos úrnak a beszámolót. A mai javaslat mindenféleképpen érdekes vitákat fog gerjeszteni. A néppárt nem alakított ki egységes álláspontot a tekintetben, hogy a jövőben milyen feladatokat fog jelenteni számunkra ez a téma, és itt a szubszidiaritást is figyelembe kell vennünk, mert egyébként eh, nem tudunk szélesebb körű konszenzust kialakítani. Itt eh, úgy gondolom, hogy a 96-os eh, jogszabályt felül kellene vizsgálni, ez egy jó döntés, különösen ami a technológiát illeti, a széndiokszid kibocsátás csökkentését, a biztonság növelését, ez mindenféleképpen üdvözlendő cél, és remélem, hogy ezt nem fogjuk szem előtt téveszteni a vitában. vitában. Úgy gondolom, hogy, és ez is örvendetes, egy olyan jogbiztonságot teremtünk olyan területen, ahol a bizottság és a parlament között ellentétek voltak, ezt egyértelműen elmondta. Tehát itt a parlament és a tagállamok számára egyértelművé válik, hogy a nagy járművek esetében milyen a megengedett mérethatár. A különböző tagállamokban természetesen különböző tapasztalatok léteznek. Vannak pozitív tapasztalatok az északi országokban, és nem tudom, hogy ezeket a pozitív tapasztalatokat miért kéne alábecsülni pusztán a verseny szempontok alapján. És most itt nem kívánok konkrét példákat említeni arra, hogy a vasút társaságok magatartása hogyan változott meg tehát itt most csak kizárólag ezzel a témával, a gépjárművek témájával kívánok foglalkozni. Az alapvető elv az, hogy a biztonság, az infrastruktúra mindenféleképpen engedélyköteles kell, hogy legyen, és nem szabad megfeledkeznünk arra, arról sem, hogy Európát nem szabad felelősíteni olyasmi miatt, amit, ami a tagállamokon múlik. És ez a kifelé történő kommunikációban is érvényesülni kell. Tehát a kommunikációs kérdések kapcsán ezt mindenféleképpen tisztázni kell a néppárt nevében, tehát úgy gondoljuk, hogy még néhány feladatot el kell végeznünk, hogy közös álláspontot tudjunk a frakción belül kialakítani, javítani, és reméljük, hogy a szubszidiaritás ezt elő fogja segíteni. Köszönöm szépen, Alkedrai úr a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedje meg, hogy a 1996-os jogszabály óta számos fejlődés történt a technológiában, és a javaslat számos pozitív elemet tartalmaz, rugalmasság lehetőséget teremt az ágazat számára, hogy a vezető fülke alakját aerodinamikusabbá tegyék, az üzemanyag felhasználás ezáltal csökkenthető, ugyancsak pozitív, hogy a balesetek száma is csökkenhet, Itt eh, mindenféleképpen pozitív eh, fejlemények eh, történnek a vezető fülkék kialakítása terén. A az utakat is alkalmassá kell tenni a teherforgalom számára. És biztosítanunk kell, hogy a túlsúlyjal közlekedő járművek ne élvezenek indokolatlan előnyeket. Tehát általánosságban pozitívan tekintjük ezt a javaslatot, a kérdés az, hogy ez hogyan valósul meg. Néhány pontot szeretnék kiragadni az dízelek, a nagy kamionok, illetve tehergépjárművek esetében. Én nem támogatom, hogy az ilyen típusú járműveket részesítsük előnyben, ugyanis ez versenyelőnyt jelent a közúti teherszállítás számára. A sűrűn lakott területeken ez mindenféleképpen a jelenlegi infrastruktúra nagyon költséges átalakítását tenni szükségessé, és ez összefügg a közúti közlekedés biztonságával, nevezetesen a biztonság csökkenne. A múltban talán érthető volt, hogy történtek kísérletek, de ezeket talán nem kéne kiterjeszteni. Említette, hogy két, ezt a lehetőséget két szomszédos országra szorítanánk. A kérdésem a következő. Tegyük fel, hogy az A és B ország között lehetőséget biztosítunk ilyen átmeneti kísérletre, és ebből azt a tapasztalatot szűrik le, hogy még akkor ezt kiterjeszték a B és C ország közötti forgalomra is, akkor végül is ettől nem gyengül a hálózat? Még egy utolsó kérdésem lenne. Az euró matricákkal kapcsolatos jogszabályokra vonatkozóan. Ez a nagyobb járművekre nem ró plusz terhet ez a rendszer. Ha megnézzük a az infrastruktúrális költségeket. Az ilyen nagyobb járművek esetében ennek a költsége mindenféleképpen magasabb lesz. Nem tudom, hogy mi a, az álláspontja ezzel kapcsolatban Meissner asszony. Köszönöm szépen én is a biztos úrnak a bevezetőt a jogszabályjavaslatra vonatkozóan. Azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy mindenféleképpen jó, ha a vezető fülkéket módosítani lehet és eurodinamikusabbá tenni, és ez mindenféleképpen a gyalogosok érdekét szolgálja. Ez mindenféleképpen tehát egy komoly előny tehát eh, nagyobbak, de ugyanakkor biztonságosabbak is lesznek eh, a eh, kamionok. És a környezeti hatás is javul, hiszen a szüzemanyag fogyasztás csökken. Itt 15 cm lehet, méterre lehetnének hosszabbak a kamionok, mint a konténerek, Ugyanakkor viszont a konténerek nem biztos, hogy mindenféle, minden esetben kompatibilisek magával a kamionnal. Tehát ezt a kérdést is a biztonság szempontjából meg kell vizsgálni, hogy a, a én most itt tudatosan beszélek a hosszabb kamionokról, és tudtam, hogy ez nevetést fog kiváltani, ugyanis ezek a giga kamionok mindenféleképpen eh, nagyobbak lesznek, ezeknek az első tesztje már eh, folyamatban van Németországban, és eh, nem tudom, hogy ezeket hol fogják engedélyezni, például a skandináv országokban, nem tudom, hogy egy ország dönthet arról, hogy engedélyez ilyen nagyobb kamionokat. Tehát esetleg két három kamionnyi terhet két kamion is el tud szállítani, úgyhogy ez mindenféleképpen környezet kímélő, és gondolom, hogy a szocialisták és a zöldek is ezzel egyetérthetnek. Mindenféleképpen szeretnék elkerülni, hogy a teherszállítás nagyobb része közúton bonyolódjon a vasút rovására és mindenféleképpen erre fel kell készülni erre. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a közúti forgalomban is biztonságosabb és környezetkímélő megoldások legyenek. És hogyha itt ha egy határ esetében megengedjük ezeket a kivételeket, akkor nem tudom, hogy miért nem lehet ezt két határ esetében is megengedni feltetőleg ezek a szállítmányok Európán keresztül mozognak, és mindenféleképpen az egész Európára kiterjedő közlekedést kell figyelembe venni a nagyobb távolságokat. Itt a fékrendszerek fékrendszerekkel is foglalkozni kell, az automata fékrendszerekkel. A parkolás, a pihenőhelyek kérdése is problematikus, és végezetül nem jó az infrastruktúra számára. Mindez mindenféleképpen nagyobb tengely és kisebb rakomány eh, kimélőbb lenne az infrastruktúra tekintetében, kevésbé terhelni az infrastruktúrát. Lichtenberger asszony négy percben. Köszönöm szépen, biztos úr. Ebben a javaslatban vannak eh, olyan elemek, amelyeket támogathatok, de itt eh, inkább arról van szó, hogy elfogadhatóbbá tegyen bizonyos eh, elfogadhatatlan dolgokat. Az aerodinamikus eh, vezetőfülkék nyilvánvalóan támogatandók, hogyha ezek megtakarítást eredményeznek. De nem kényszeríthetek egy gyártót arra, hogy a teljes logisztikáját átállítsa, és részben már vannak ennek példái. A visszapillantó tükrök kérdése, ez már egy nagyon régi kérdés, és már döntöttünk is visszamenő hatállyal, hogy a holdtér problémáját csökkentsük, meg tudjuk oldani. De amúgy különösebben nem történt semmi, ezek nem igazán foglalkozott senki. Ami pedig a súly érzékelőket illeti, én egy kicsikét pessimista vagyok a tagállamok tekintetében. Egy háromoldalú megbeszélés keretében ez, is, ez a kérdés is napirenden van, ugyanakkor viszont felmerül a probléma, hogy a digitális tahográfokat hogyan lehet ellenőrizni. Kíváncsi vagyok, hogy ez a folyamat hogyan fog a továbbiakban alakulni. Most pedig a kritikus, a problémát jelentő kérdésekre szeretnék rátérni. A konténerek esetében, a kombinált szállítás esetében vannak kifételek. Most itt arról van szó, hogy végérvényesen bizonyos szállítások a közúton maradnak, és ezzel a vasút szerepe tovább csökken, és egyre nagyobb mértékben áll át a forgalom a vasútról a közútra, amit semmiféleképpen nem az érdekünk. Ami pedig a giga kamionok határokon átmenő forgalmát illeti, ezzel az úgynevezett greenwashing javaslattal mindenféleképpen csinyán kell bárni, hogy ne fokozódjon a környezeti teher, amit ezek a nagy járművek a forgalomban okoznak. Felmerül a kérdés a hatás tanulmányjal kapcsolatosan is. Itt csak a nagy kamionokat üzemeltetni akaró vállalatok érdekeit vesszük figyelembe, az infrastruktúrát pedig nem. És ha a tengelyterhelés javul, akkor nyilvánvalóan egy matematikai képlet alapján ki lehet számítani, hogy ez milyen terhet, terhelés jelent az utakon. Úgyhogy egy kicsikét két kedve tekintem ezt a javaslatot. Itt ugyanis nagyobb méretet, giga kamionokat céloz meg, és ezt próbálja eladni a parlamentnek gyakorlatilag szerintem ez van, ez a lényege a javaslatnak. Foster asszony. Chairman, thank you um, to the Commission. Köszönöm eh, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is. Én csak megismételném, vagy utalnék azokra a dolgokra, amelyeket a kollégák már elmondtak a jelentést, csak néhány napja ismerjük, és azt gondolom, hogy az apró betűt is el kell olvasni. E, ugyanakkor, ami az általános elveket illeti, nyilván szeretnénk mindannyian azt, hogy tisztábbak, hatékonyabbak legyenek a kamionok. Az első kérdésem, amit a biztosnak feltennék, az az, hogy nyilván a kamion tervezőkkel felvették felvették a kapcsolatot. Erről én nem tudok erről a témáról, vagy nem nagyon ismerem, mert én nem szoktam tervezni kamionokat, de jó lenne látni, hogy a gyártók mit mondtak, mit tudnak elérni és mennyi idő alatt, mert mi beszélgethetünk itt naphosszat erről a témáról, ha nem tudjuk, hogy a gyártók mi, mit tudnak vállalni. Egyetértek Meisner asszonyjal, aki beszélt a nagyobb kamionokról. Én nem teljesen tudom elfogadni azt az érvelést, hogy a kamionok legyenek egyre kisebbek, kisebbek és kisebbek. Nyilván, ha kisebbek lesznek a kamionok, akkor egyre több lesz belőlük az utakon, és nyilvánvalóan valamit valamiért alapon e, itt döntést kell hozni. Nyilván a nagyobb e, kamionok e, technológiailag fejlettebbek lesznek, ha a technológia fejlődik, akkor kevesebb e, kamion lesz az utakon, ráadásul egy nagy kamion nyilván kevesebb üzemanyagot fogyaszt, mint három kicsi. E, nem gondolom egyébként, hogy akár az útinfrastruktúra problémáit e, szerepet játszanának. E, Nagy-Britanniában vannak külön biztonsági problémák, mert mi az út másik oldalán vezetünk. Nem tudom, hogy a bizottság erre odafigyele, kis autók, biciklik láthatók legyenek ezen a, tehát a másik oldalon való közlekedés esetén is Nyilván mindenki keményen dolgozik azon, hogy ezeket a design problémákat eh, megoldja. Eh, ami a kamionok ellenőrzését illeti, ugye most beszélünk éppen eh, a gépjármű alkalmassági csomagról, és most vizsgáljuk meg a csomagot. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel a témával eleget foglalkozunk. És ezen túlmenően csak egy-két rövid megjegyzést tennék még, elnök úr két ország, mondjuk Észak-országban üzemeltetnék kamiont, és átmennék az ír köztársaságba, nem is értem. Tehát most vagy megfelelő az a kamion, és át tud menni a határon, de miért korlátozzák két országra, nem értem. Nem értem a logikáját a dolognak. Vagy alkalmasak közúti közlekedésre a kamionok, vagy nem. Ha nem, akkor nyilván nem is érdemes erről beszélni költségvetéssel kapcsolatban lenne még problémám. Van kutatási költségvetés, ugyanakkor itt a transeurópai hálózatok költségvetési sorára történik utalás, amit nem tudom, hogy a gyakorlatban mit jelent, tehát ezt érdemes lenne tisztázni oda kell figyelni arra is, hogy az új teherautók ára milyen lesz, mert nyilvánvalóan a kisvállalkozók nem tudnak drága új kamionokat venni, tehát oda kell figyelnünk ezekre az átmeneti időszakokra. Nem várható el, hogy egyik napról a másikra mindenki lecserélje a kamion flottáját. Köszönöm szépen a biztos támogatás tájékoztatását, és most kell elkezdeni akkor a részletekről beszélni. Köszönöm, most Pirker úr következik. Három perc. Köszönöm, elnök úr. Alelnök úr, összességében az irányelv átdolgozására vonatkozó javaslat üdvözlendő. Ha megnézzük részleteiben ezt a javaslatot, akkor számos pozitív szempontot találunk benne, kezdve az aerodinamikai tulajdonságok java, javításáról, a biztonsági intézkedéseken át, a visszapillantó tükrök kérdéséig. Ugyancsak pozitív a 45 láb hosszú konténerek és a kamionok kompatibilitásának megteremtése, az átrakodás esetében is, hogyha itt a biztonság tovább javul, illetve a verseny torzulása is csökken. A buszok esetében is a súly is növelhető. A buszok átalakítása megtörtént, plusz biztonsági felszerelések kellettek ellátva, tehát a hasznos súly ugyan csökken, de ezek az intézkedések eh, mindenféleképpen a biztonság szempontjából üdvözlendők. Amit azonban nem tudok üdvözölni a javaslatban, az úgynevezett giga kamionok eh, határok, tehát két ország közötti forgalma. Tehát egyes országok, egyes tagállamok ezt elfogadhatják és támogathatják, mert adott útszakaszon ez észszerű lehet. De például Ausztriában nálunk rengeteg alagút, alagutat, körforgalmat, hidat át kellett építeni. Ennek következtében, a megnövekedett megterhelés következtében. és azok az országok, amelyek a szubszidiaritás alapján nem engedélyezik az ilyen nagyobb járműveket, lehet, hogy nyomás alá kerülnek. Megvizsgáljuk még emellett a technikai lehetőségeket is, tehát hogy milyen pótkocsikkal közlekedhetnek ezek a kamionok A és B ország között, amit aztán a B és C ország között nem engedélyezünk, akkor hogyan lehet itt az európai forgalmat biztosítani? Tehát itt vannak bizonyos pozitív elemek a javaslatban, amit támogatnék, de ez e tekintetben mindenféleképpen egyértelmű nemet mondanék. Tika asszony. De domnule comisar, pentru prezentarea făcută. Köszönöm, Elnök úr, és köszönöm szépen a biztos úrnak. Először is köszönetet mondanék a prezentációért. Nagyon örülünk, hogy ezt az irányelvet felülvizsgálják. Már meglehetősen régóta várjuk ezt a felülvizsgálatot. Ennek az átdolgozásnak a célja az útbiztonság javítása. Ezért fogjuk mi támogatni azokat az elemeket, amelyek javítják az útbiztonságot, például a fülkék aerodinamikájának javítását, illetve valamennyi olyan elemet, amelyek már létező elemekhez kapcsolódnak, például a visszapillantó tükrök vagy a holtér csökkentése. Ami a tahográfokat illeti, ezzel kapcsolatban azt szeretnénk kérni, hogy ebben az ügyben gyorsan találnak megoldást, de foglalkozni kell itt a súly kérdésével is. Nagyon sok tagállam nem szeretné automatikus ellenőrzés alá vonni a járművek súlyát. És nem gondolom, hogy a tahográfokkal kapcsolatos rendelet alkalmas ennek a súlyérzékelő kérdésnek a bevezetésére. Azt gondolom, hogy a parlamenti képviselők többsége egyetért ezzel. Ami a megakamionokat illeti, ezek valóságos közúti vonatok, nagyon hosszú járművekről van szó, és nagyon sokat vitatkoztunk már ezekről. Ez most levélváltásban jelent meg. Azt gondolom, hogy a parlamentben szervezett vita eredményei alapján az irányelvnek ezt a vitát le kell zárnia ezeknek a járműveknek a kérdésében. És jogilag támadhatatlan módon kell ezt megtennie. Méghozzá meglehetősen rövid határidőn belül. És ez teheti lehetővé a közúti biztonság javítását. Köszönöm a biztos úr javaslatát, számos olyan, eleme, számos olyan elemet tartalmaz, ami tovább javíthatja a közúti forgalomban a biztonságot. És az Európai Parlament egy tisztázást is elérhet ezzel a jogszabályi átdolgozással. A határokon keresztüli forgalomban a giga kamionok engedélyezése számos kérdést felvet, azonban amit tisztázni kell. Az ilyen forgalomban és az irányelvben például eh, elő lehetne írni, hogy ez a forgalom milyen feltételek mellett eh, megengedett, és milyen igény van eh, ez iránt. A kérdésem az, hogy az ilyen feltételeket hogyan lehet egyáltalán ellenőrizni, és milyen szankciókra van lehetőség. Sajnos erről a javaslata semmit, illetve az irányelv sem tartalmaz semmit. Január 15-én ön azt írta, hogy a tagállamok együttműködhetnek az ilyen forgalom engedélyezése tekintetében, és a hiányos ellenőrzés és szankciók tekintetében hiányolom azt is, hogy konkrétan ezen négyes cikk esetében nem kívánnak hatástanulmányt, hatásvizsgálatot elvégezni. A forgalom biztonsága és a környezetvédelem területén pozitív javaslatokkal szolgált, ugyanakkor viszont az ilyen határokon átnyúló forgalom tekintetében nem kaptunk kielégítő indoklást. És ez egy különösen érzékeny terület, ahol szintén szükség lenne egy hatásvizsgálatra. Minden esetre összességében azt hiszem, hogy a javaslat jó, habár ez utóbbi szempont hiányosságai miatt nem tudjuk elfogadni, és a kérdésem az tehát, hogy az ellenőrzés és a szankció területén miért nem gondoltak hatásvizsgálatra? Köszönöm, Koch úr. Köszönöm szépen, Kalasz biztos úr, a javaslatait. A hosszú kamionok, a nagy kamionok tekintetében csak csatlakoznék Meissner asszonyhoz. Ezek nem fantomok vagy, vagy szörnyű szülöttek. Ez gyakorlatilag észszerűen egészíti ki az ilyen típusú kamion a jelenlegi flottát. Ezeknek ugyanis a részaránya mindig is alacsony, és alacsony is marad. Ezek a kamionok nem feltétlenül nehezebbek, és alkalmazásuk a hatékonyság és a környezet védelem szempontjából mindenféleképpen észszerű. Itt nem arról van szó, hogy bárhol futhatnak ilyen kamionok, nyilvánvalóan a belső városi részekből ezeket ki kell zárni. Negyedsorban pedig a nagy kamionok egyébként a jövőt jelentik, és az ABS, a különböző kiegészítő felszerelések, súlyérzékelők kapcsán mindenféleképpen üdvözlendők. És végezetül az ilyen kamionok eh, határokon átnyúló forgalmának eh, megengedése. Eh, nyilvánvalóan nem lehet azt elképzelni, hogy az egyik országban az ilyen kamionokat lekapcsolják, és a másik országban, ahol ezeket engedélyezik, ott visszarakják. Úgyhogy ezt a szempontot mindenféleképpen meg kell vizsgálni. Ferber úr, Köszönöm szépen. Szeretnék arra utalni, hogy itt vigyáznunk kell, hogy ne essünk áldozatul saját érvrendszerünknek. Körülbelül egy évvel ezelőtt volt a körünkben a biztos úr, és a svédek akkor és a finnek lehetővé akarták tenni azokat azt a kamionforgalmat, eh, amire már korábban is eh, lehetőség volt, de ami nem tartozott az irányelv eh, hatája alá. Most ezzel megteremtődik a jogi alapja annak, amit akkor kértek, most viszont kritizáljuk ezt a jogi alapot, amit akkoriban kértünk. Tehát ezt tisztán kéne látnunk, hogy ne essünk a saját csapdánkba. A világ nem, egyszerű, nem ennyire egyszerű, másodszorban Különbséget kell tenni a súly és méret és más súly és méret között. Itt a tömegről kellene inkább beszélni, nem a súlyról tömegáruk esetében. Tehát a tömeget kellene szabályozni, és nem a súlyt. Ezt kellene figyelembe venni a tömeg tekintetében nagyobb rugalmasságot lehetne megengedni, ugyanis a 90-es években a technika jelentős mértékben fejlődött, és ez gyakorlatilag a jelenleg hatályos irányelvben nem került, de nem vettük figyelembe. A korlátozás semmiféleképpen nem segítene feltétlenül a biztonság szempontjából. Éppen ezért differenciáltabban kellene érvelni. Megértem Pirka kolléga által elmondottakat. Nyilván nem engedhető, hogy bizonyos dolgokat 25 tagállam megenged, mások viszont tiltanak. Hiszen itt végül is európai forgalomról beszélünk. Az osztrákok és a németek, esetleg a luxemburgiak ezt kifogásolhatják. A periférián lévő országok azonban azt mondják, hogy mi ezt alkalmazunk, hiszen ez megengedett, és kétoldalú megállapodások keretében próbálják kezelni ezeket a dolgokat, miközben a Közép-Európára vagy Európa középső régióira nyomás nehezedik emiatt. Itt az elmúlt években olyan tömegeket, súlyokat engedélyeztünk, amelyek még észszerűnek tekinthetők, de nem engedhetjük meg, hogy ennek következtében plusz nyomás nehezedjen ránk. Éppen ezért kell egy megfelelő európai szabályozást alkotni. Kramer úr, köszönöm én is a bevezetőt, és különösen azt, hogy olyan dolgok merültek fel, amelyekről már három éve vitatkozunk, és amiről azt hallottuk, hogy a jogi szolgálat véleménye szerint nem megengedett két ország között az ilyen nagy kamionok forgalma. Most viszont pontosan az ellenkezőjét halljuk. A biztonság és az emisszió csökkentése mindenféleképpen üdvözlendő, de 25 évig miért nem történt semmi? a CO2 kibocsátás tekintetében, vagy a visszapillantó tükrök tekintetében semmi nem történt. itt megengedetnél nagyobb súlyokkal közlekednek kamionok, ezeket sem szabályoztuk. Hogyan akarja itt a megfelelő ellenőrzést biztosítani? Ez mindenféleképpen hiányos. Tovább menve, a hatásvizsgálatot én is hiányolom, és ezt mindenféleképpen meg kellene tenni, a parlament ugyanis erre már korábban is felszólított. Végpedig egy független intézetet kellene ehhez felkérni, ugyanis az, hogy egyre nagyobb mértékben terelődik át a vasútról a közútra a teherforgalom, semmiféleképpen nem elfogadható, és a tekintetben semmi nem történik. A nyomás egyre fokozódik, a határokon átnyúló forgalom tekintetében is már a 28-ról 40-re kívánták tonnáról, 40 tonnára kívánták emelni a súlyt, a megengedett súlyt. Tehát ez azt jelenti, hogy egy vállalat számára lesz ez nyereséges, ugyanakkor viszont a társadalom viseli ennek a terheit és a költségeit. Ezzel gyakorlatilag a nyereséget privatizáljuk, a hátrányokat és a költségeket pedig társadalmasítjuk. És ennek véget kell vetni. Ez nem egy win-win-win, tehát nem egy mindenki nyer, hanem egy mindenki veszít helyzet. Hogyha ezt a hatásvizsgálatot elvégeznék, nem tudom, hogy ez miért nem történt meg. Ennek volt, meg volt a lehetősége, nyilvánvalóan mindenki támogatja a kibocsá- káros anyag kibocsátás csökkentését, de az a tény, hogy a forgalom átterelődik a vasútról a közútra, ez minden szemponttal ellentétes és kontraproduktív. Děkuji, pane předsedo. E, já bych chtěla poděkovat panu... Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a biztosnak, hogy bemutatta nekünk ezt a javaslatot. És úgy gondolom, hogy a biztonsági aspektus valóban létfontosságú. Én támogatom ezt, és egyetértek azokkal az intézkedésekkel is, amelyek javítják a fogyatékkal élők helyzetét, hiszen itt beszélünk a közúti forgalomban résztvevő kiszolgáltatott helyzetűekről, és például a kerékpárosoknak is nehézséget okozhat, hogyha leszorítják őket az útról, ami sajnos eléggé gyakran előfordul. Ha komolyan vesszük a feladatunkat, és valóban úgy gondoljuk, hogy csökkenteni szeretnénk a súlyos sérülések számát az európai utakon, akkor ez egy igen lényeges aspektus. A terelős szárnyak kérdésével is egyetértek, hiszen ahogy el is hangzott, a járművek egyharmada túlsúlya közlekedik, és ez rontja az utak minőségét, valamint csökkenti az, utas, az úti biztonságot is. Ami pedig a megakamionokat illeti, azokkal értek egyet, akik visszafognak ezek használatát. Dibaker úr, Vanuit mijn kant uh, eerst eh, naar de commissie toe denk ik dat het een uh, goed voorstel is. Uh, het zal denk ik onze vloot voor een groot stuk uh, kunnen moderniseren, een stukje ook innovatie aan. Azt gondolom, hogy ez egy jó javaslat. A járműflottákat modernizálni kell, és figyelembe kell venni a környezetvédelmi mellett a biztonsági aspektusokat is. Hallottam több megjegyzést is, de volt valami, ami különösen megütötte a fülemet. Az ekokombik eh, tekintetében meglepett engem, hogy azok, akik mindig arról beszélnek, hogy jobban egyesíteni kéne a eh, szállítmányozási piacot, ugyanazok, mint akik azt mondják, hogy eh, ezeknek a járműveknek nem szabadna átszelniük a határokat. Azt gondolom, hogy az innováció és az energiahatékonyság egyrésztről fontos, de ezzel szemben szándékosan úgy dönteni, hogy korlátozzuk a forgalmat, az elég érthetetlen. A bizottságnak el kellene döntenie, hogy milyen irányba szeretne elindulni. Amit hallottam a szocialistáktól és a zöldektől, az, hogy ők ellene vannak az egységes európai közlekedési piacnak. Az energiahatékony közlekedés értem, érdekében több kamionra van szükség az utakon. Ezeknek a frakcióknak a véleményéből ez következik. És szerintem lehetővé kell tenni azt is, hogy a megakamionok és az ökokombik átszeljék a határokat. Hogyha megvan mindennek, minden feltétele ennek, akkor miért kellene egyáltalán megtiltani ezt? Ami pedig a 44 tonnás határt illeti, tehát a 45 tonnás határt illetően, ebben a javaslatban ez a téma kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan tudunk nagyobb biztonságot és jobb hatékonyságot biztosítani. A lakosság sokat profitálhat abból, amit mi most itt eldöntünk, és ezért fontosnak tartom, hogy ezt a választást az emberekre bízzuk. Gazdasági alapon kell eldönteniük, hogy hogyan közlekednek ezen az egységes európai piacon. Thank you very much. Welcome. Biztos úr. Akkor én meg is adom önnek a szót. Gyakorlatilag 90%-át üdvözölték az ön javaslatának, és van egy része, ahol erősen megoszlanak a vélemények, és most először fordul elő, hogy vádaskodnak egymással szemben a frakciók, ami itt szokatlan, e, tehát látszik, hogy van egy politikai megosztottság. Köszönöm öné a szó, biztos úr. Tehát köszönöm, tisztelt képviselők. Politikai szempontból két részre oszlik ez a javaslat. Az egyik a közlekedés biztonságról szól, környezetvédelemről szól, a kamionok tervezéséről szól. Ezek jó dolgok. Ez a munka egyébként az Európai Bizottság mandátumának kezdete után rögtön megindult, és különböző zöld nem kormányzati szervezetek, valamint közlekedés biztonsággal foglalkozó nem, nem kormányzati szervek is üdvözölték ezt a munkát. Tehát beszéljünk akkor előre a két részről. Az első akkor az ipari háttér, illetve a design, ha úgy tetszik, amelyről ez a javaslat szól. Megemlítették a törvények betartatásának kérdését, illetve a súlyszenzorok kérdését. Ez egy örök probléma Tavaly azonban azt láttuk, hogy a határon átnyúló betartatása a szabályoknak eh, jól alakult. Eh, egy ország kivételével minden ország elfogadja azt az irányelvet, hogy a közlekedési kihágások eh, esetén az országok együttműködjenek az elkövető ellen. Nyilvánvalóan ez négy dologra korlátozódik, alkoholra, biztonsági övre, világításra, és a sebesség túllépésre. De nyilvánvalóan további kihágásokra lehet kiterjeszteni majd a hatáját ennek az irányelvnek. Én magam is részt vettem egy olyan kampányban, amely kitért a teherautók ellenőrzésére is. Kint a terepen néztünk ellenőrzéseket. Nos, nyilván ez csak az eleje ennek az ügynek megkérdezték, hogy felvettük-e a kapcsolatot a gyártókkal. Nos, egyes gyártók, nem emlékszem melyek, már a weblapjukon talán a MAN cég szerepelteti az új teherautók, illetve kamionok tervrajzát. Mi egyébként nem határozunk meg határidőt, nem határozunk meg átmeneti időszakokat olyat nem mondunk, hogy nem jöhetnek ki új kamiontípusok bizonyos idő előtt. Éppen most is zajlanak fejlesztések egyes kamiongyártók között. Mi minden, minden ilyen minden modellben örömmel fogadjuk, hogyha beépítik ezeket a javaslatokat, mert annak szerintünk előnye van. Az első ilyen kamiontípusokat hamarosan látni fogjuk. 15-20 év az egy kamion fejlesztésének teljes átfutási ideje, nem szabunk tehát határidőket, jöhetnek tehát az új kamionok, ahogy azt a gyártók jónak látják olyan ütemezésben. A második része a javaslatnak az a határon átnyúló kérdés. a bizottságban komoly viták zajlottak arról, hogy ez a rész benne szerepeljen-e egyáltalán az anyagban, és komoly érvek szóltak amellett is, hogy ne tegyük be a javaslatba, mert különben az irányelv összes pozitív eleme ki lesz téve annak a veszélynek, hogy emiatt utasítják el. Én pedig azt kérem önöktől, hogy persze politikai döntést fognak hozni, de azt remélem, hogy a pozitív változásoknak nem állnak majd útjába, amelyekre minden környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági NGO vár, csak úgy, mint a gyártók. Én magam egyébként támogattam ennek a résznek a felvételét a szövegben. Annak idején önök kritizáltak bennünket, hogy miért levélben tisztázzuk ezt a kérdést. Önök mondták azt, hogy ezt jogalkotási anyagban kell, jogszabályban kell szabályozni, nem lehet levélben szabályozni ilyen kérdéseket. Ezt önök kérték, most itt van, a közlekedési bizottság kérte, és innentől kezdve politikai egyértelműség lesz a dologban. Ez a javaslat, hadd ismételjem meg, nem a nagy kamionokról szól. Nem kezdtünk el semmifajta hatástanulmányt arról, hogy a, az óriás kamionokra európai standardokat vezessünk be. Vannak tanulmányok, vannak pozitív kicsengésű tanulmányok is, de a bizottság nem indította el azt a folyamatot, amelynek régvén majd szabványok, szabványokat fogalmaznánk meg az óriás kamionokra vonatkozóan. Én hiszek abban, hogy a tagállamok kezébe kell hagyni ezt a döntést. Ausztria ebből a szempontból egy különösen érzékeny ország, ha ránézünk a térképre, látjuk, hogy miért. Nyilván az osztrákoknak kell hagyni a, meghagyni az utolsó szó jogát. Ha az osztrákok nem akarják beengedni ezeket az óriás kamionokat, akkor ezek az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 In last, last commission I was responsible among other... Kedves kollégák, tudják, hogy az előző bizottsági ciklusban én feleltem más dolgokért, és a Barlemonban egy igazi tűz ütött ki. És mielőtt megszólalt a tűzjelző, azelőtt volt tréning gyakorlat, illetve tűzgyakorlat. A tűz után azonban, a tűz után azonban az emberek hozzáállása megváltozott. Thing is burning. No, no. And, and 2000 people were e, e, evacuated. 2000 ember olyan gyorsan tud távozni egy nagy épületből, egy valódi tűznél, amit korábban nem sikerült elérni soha. Tehát, a, ami az óriás kamionokat illeti, van két olyan tagállam, amely eh, kísérletezést kezdett, más tagállamok már ezt eh, eh, engedélyezték. Én helyi, ha helyi politikus lennék, én is úgy gondolnám, hogy senki nem engedheti meg, hogy más döntsön helyettünk. And, uh, and of course, uh, but technically you should also, of course, if you want to és ami pedig a dolog műszaki hátterét illeti, nos, az A, az ECEA honlapját keressék fel, amely az autógyártók honlapja. Ezeknek teljesen eltérő álláspontjuk van, pozitív álláspontjuk a súly nem nincs összekötve. Construction of axles and wheels. Elsősorban a tengelyek gyártása és a kerekek gyártása az, ami számít abból a szempontból, hogy mit bír el egy kamion, de nem akarok belemenni a technikai részletekbe. Ez a javaslat nem arról szól, hogy nagy kamionok gurulhassanak szerte Európában. Ez egy olyan kérdés, hogy ez a kérdés arról szól, hogy a mi jogi szakértőink szerint nincs jogszabályi tilalom, amely megtiltaná a két tagállamnak, hogy egymás között közlekedtessenek ilyen kamionokat. Ami az Eurovinyettet illeti,